A katonaság az adminisztráció egy válságövezetben. Ezt mi nem tudjuk elfogadni. Egyébként számos civil társadalmi szervezet is így gondolkodik, akik a terepen dolgoznak kint. Ezért nem is tudom, hogy a szociáldemokraták kollégája honnan szerzi az információkat. Ugye ő a DEVE bizottságban dolgozik. Mi azt javasoljuk, hogy jelen javaslatot úgy, ahogy van, utasítsuk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kokán úr, parancsoljon. Köszönöm. szépen. Jó estét kívánok. Köszönöm szépen az előadóknak a kiváló munkát. Amikor láttam a bizottság javaslatát, eléggé kétkedtem. Hiszen korábban ez EFTZ és az INI e jelentéstevője voltam, és itt problémákat láttam a főleg az európai szomszédsági eszköz tekintetében. Nagyon fontos az, hogy kezünkben maradjon a kezdeményezés. A szomszédsági partnereinkkel kapcsolatban. A többet többért elemet hangsúlyoztuk. Tehát ha több reform van, akkor több támogatás van. Ha több demokrácia van, több jogállamiság, több emberi jog, akkor több támogatás van egyidejűleg. Viszont arról is szóltunk, hogy milyen esetekben alkalmazható a többet többért elv. Az Európai Parlamentet jobban bele kell vonni a tervezésbe, végrehajtásba és a nyomonkövetésbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megkérni, Costa képviselőasszonyt. Köszönöm szépen. Köszönöm minden jelentéstevőnek a munkáját. Ez az egységes külügyi alap, amelyben az együttműködés és a szomszédságpolitika is szerepel. Biztos, hogy nem kell, hogy a célok vagy a politikák összekeverését jelentse, de ugyanakkor azt is mutatja, hogy egy egyszerűbb és egységesebb hozzáállást szeretnénk biztosítani a kultúra és az oktatás területén is. Ezért fontos ez a stratégia a nemzetközi kulturális kapcsolatok előmozdítása szempontjából, hogyha Európa erőteljes szereplő akar lenni a világban, akkor ez az út is oda vezet. Én voltam a jelentéstevője ennek a témának, és bizony most először a forrásokat az Erasmusos, például az Erasmus Mundus kapcsolatban is fel lehet használni, ezt az afrikai vagy a szomszédságpolitikában szereplő országok fiataljai nagyon erőteljesen kérték tőlünk, és a jelentéstevőink is azt kérték, hogy a bilaterális kapcsolatokat az Európai Unió és harmadik országok között megerősítsük az új európai kulturális agentával kapcsolatban is. Így lehet a kultúra közé és a vallás közé párbeszédet erősíteni, és a különböző civil szervezeteket egymáshoz közelíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Andrik Jene asszony! Köszönöm! A politikánk következetessége a legfontosabb, és ez a külpolitikára is vonatkozik, és a külpolitikai eszközökre fokozottan érvényes ez, amikor finanszírozásról van szó. A szomszédság az együttműködésről szól. És az együttműködési politikában pedig minden előbb említett eszköz beleszámít. Négy szakbizottság, négy jelentéstevője dolgozott a témán. Ez is azt mutatja, hogy mennyire jelentős a szomszédsági politika. A politikának tehát kulcs jelentősége van, ahogy a szerződékeink, szerződéseink is előirányozzák. Nagyon fontos, hogy világos, érthető és átlátható legyen az Európai Unió szomszédsági fejlesztési és nemzetközi együttműködési eszköze. Az, hogy hogyan felel meg az eszköz a céljainknak, a ambícióinknak, majd megmutatkozik. De nagyon fontos az, hogy a szerepünket erősítse. Köszönöm szépen, Beni Fejasz. Grazie. Köszönöm szépen. Az a javaslat, hogy a fejlesztés, együttműködés és szomszédságpolitika, illetve az alapjogok területén most ezek a témák mind egységesítve lettek, ez azért elég sok aggályra adhatott volna okot, de végül is nem így lett, mert sok minden megvalósult abból, amit mi kértünk. Nagyon örülök annak, hogy a külügyi szakbizottság munkacsoportjában szereplők is szerepelnek ebben, például a parlament szerepével kapcsolatban, a demokratikus ellenőrzés, a költségek felőtt, az egyszerűsítés és a rugalmasság. Nagyon fontos az, hogy a szomszédságpolitikának legyen külön fejezete a feltételességgel, az emberi jogok megvalósításával kapcsolatban a partnerországoknak nyújtott finanszírozáson keresztül. A külügyi politikában hitelesnek kell maradnunk, akkor is, amikor saját nemzeti és stratégiai döntéseinket követjük, csak így konstruktívan lehet egy békés és nem neokolonialista hozzáállás megvalósítani a szomszédság politikában. Köszönöm, Péter, de úr következik. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. Ez az eszköz rendkívül fontos az európai értékek képviselete miatt. Az elveinkről van szó, támogatom, hogy összevonjuk az eszközöket a külügyi fellépésben, ez alkalmazkodó képességet is tesz, lehetővé tesz fokozottabban, de a demokratikus elszámoltathatóság vagy a felügyeleti mechanizmusok kárára ez nem mehet. Támogatjuk Preda kolléga javaslatait néppárti javaslatként. Ez egy tanácsadói eszközöt kér a szomszédsági politikához, és rámutat arra, hogy mennyire fontosak a kapcsolatok az EU és a szomszéd államok között. Ez egy külön figyelmet érdemlő terület, és ez még fontosabb, vagy elválik a fejlesztési politika többi részétől. Péter Leur, köszönöm szépen. Most pedig Enrique Guerrero szalomkapszót egy perc. Presidente. Köszönöm szépen. Amennyiben megfelelően használjuk, akkor ez az eszköz jó lehet ahhoz, hogy az Európai Unió hangja koherensebb, hallhatóbb legyen kifelé a világban, mindenhol. Ahhoz, hogy ezt a hangot hallhassuk, a demokrácia, a fenntarthatóság, a társadalmi fenntarthatóság, az emberi jogok védelme, az együttműködés, a stabilitás és a béke kell, hogy az ászlónkra kerüljön. Miután sokat foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel itt a parlamentben, ezért láttam azt, hogy a humanitárius válságok teljesen megváltoztak. A sürgősségek gyakorlatilag hosszú távú megoldatlan helyzetekké váltak, a globális helyzetek legalább annyira fontosak, mint az azonnali segítségnyújtás, az emberek azonnali problémáinak megoldása. Csak amennyiben az Európai Unió a béke mellett teszi le a voksot, vagy ahol a béke megtört, annak helyreállításán dolgozik, akkor lesz értelme ennek a szövegnek, és akkor tudjuk holnap megszavazni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gerri Rosszalom kolléga. Bogdan Zdrojevski. A következő felszólal egy percre. Köszönöm szépen. Az eddigi eszközök jó szándékúak voltak, azonban jövőre véget érnek. Éppen ezért új eszközökre van szükségünk. Nagyon fontos, hogy a régieket újjáírjuk, korrigáljuk. Eléggé sok tapasztalatot gyűjtöttünk, és ezeket a tapasztalatokat fel kell használni ahhoz, hogy az új eszközök jobbak legyenek. Nem kis eszögökről van, összegekről van szó. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy koherens módon alkalmazzuk, és hogy az Európai Bizottság is megkapja lehetőséget, hogy hatékonyan lépjen fel a szegénység ellen és a demokrácia előmozdítása érdekében. Ez Európa érdeke. A Kulturális Bizottság arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan eszközöket alkalmazunk, amelyek befogadó jellegűek. Tehát például az Erasmus Plus-t, vagy a Horizont 2020. Azon a véleményen vagyunk, hogyha a kultúrát támogatjuk, az oktatást támogatjuk, ösztöndíjas programjaink vannak, akkor ez hatékonyabbá teheti az eszközt. Köszönöm. Köszönöm szépen, az Dorajewski képviselő. A Következő felszólaló egy percre Néna Gill. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A több dimenzionális globális kihívások az Európai Uniótól azt követelik, hogy jelentősebb globális szerep lővé váljon. Sokkal többet kell olyan politikára, olyan programokra ügyelnünk, amelyek előmozdítják általános céljainkat. Remélem, hogy a bizottság javaslata a parlament együttműködésével találkozik. A bizottság hajlandó együttműködni a parlamenttel, hogy felfüggesse a támogatásokat, amennyiben megsértik az emberi jogokat? Második kérdésem. Az Európai Unió jövőbeli beruházásai egyhangban kell, hogy legyenek a párizsi megállapodással. Hajlandó a bizottság ellenőrizni és felfüggeszteni a támogatást, nem ez nem így van? Harmadsorban a kapacitás építésre kérdeznék rá a katonaság, katonai célok tekintetében. Nagyon fontos az, hogy a bizottság vegye figyelembe azt, hogy ez elsősorban nem egy katonai jellegű támogatás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gill kolléganő. A következő felszólaló Zsiliana Zofko egy percre. Thank you, Madam Chairman and dear Commissioner. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A globális stratégia, amit az EU biztosít, sosem szembesült ilyen kihívásokkal. Akkor tudunk ezzel itt megoldást elérni, hogyha a külügyi szolgálat vagy a fellépések területén szorosabban együttműködünk a hozzáadott értéket maximalizálni kell, és a szakértői tudást valamennyi tagállamtól össze kell vonni. Így tudunk többet elérni együtt, mint hogyha külön lépnének fel a tagállamok. Ennek elérése érdekében én támogatom a kollégákat a különböző frakciókból, az 551-es módosító esetében, hogy erősítsük az együttműködést, és így növeljük a kapacitásokat. Kedves kollégák, a, meg kell lehet, ragadni ezt a lehetőséget a következő több éves pénzügyi kereten belül, hogy a szomszédsági politikát, a nemzetközi együttműködési eszközt erősítsük, hogy a hatáskörünkkel jobban éljünk, és ténylegesen a legnagyobb hatást érjük el közösen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most Cecil Kienge képviselő kap egy percre. Grazie. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztosnak is. A szegénység megszüntetése a legfontosabb cél a fejlesztési politika területén. Az Európai Unió külpolitikájának kéz a kézben kell haladni a nagy európai és világ kihívásokkal, főként a 2030-as agenda céljaival az együttműködés a szomszédságpolitikában, a nemzetközi együttműködés és a fejlesztéspolitika előrelépnek a szegénység megszüntetése terén, mind gazdasági szempontból, mind pedig demokratikus, társadalmi és környezetvédelmi szempontból. Ez az új és ambiciózus eszköz hozzájárul majd ahhoz, hogy erőteljesebben tudjuk majd fellépni a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok megvalósulása és a gazdasági, illetve társadalmi célok, illetve a környezetvédelmi célok megvalósítása területén. Persze ez nem jelenti azt, hogy nincsenek különbözőségek, és a földrajzi különbségek továbbra is nagyon fontosak lesznek, ilyen például az AKC országokkal való együttműködés. Az Európai Unió számára fontos az, hogy globális szintéren egyre nagyobb befolyással legyen, de itt csak egy holisztikus fellépés viheti sikerre ezt. Köszönöm szépen, Kienge kolléganő. Most áttérünk a spontán felszólásokra. Mindenki megkapja a szót. Az első felszóló Sojdrova asszony. Parancsoljon egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a vita, amelyet alaposan végighallgattam nagy figyelemmel, ez rámutat tehát arra, hogy szükség van az egységre, hogyha ezt az eszközt hatékonyá akarjuk tenni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eszköz valamennyi ország számára. Mindenek előtt a szomszédsági politika esetében ez egy masszív eszköz, amely ténylegesen a terepen, a valóságban is eredményeket tud elérni. Hozzá tudunk járulni harmadik államok fejlődéséhez, meg, tudj, meg tudjuk előzni a migrációs válságokat, erre szolgál ez. Ezért fontos, hogy jó is legyen ez az eszköz, és jól előkészítsük a következő pénzügyi keretet. E, arra kell törekedni, hogy hatékonyabbak legyünk, ehhez össze kell vonni az eszközöket, de észszerű módon van szükség az összevonásra, átláthatóbbá és felhasználóbarátabbá kell tenni a kedvezményezettek számára. A civil szervezeteknek is szerepet kell adni. Ők attól tartanak, hogy csökken a támogatásuk, ezért támogatom azokat a módosítókat, amelyek a szomszédsági politikában külön programot alkotnak. Köszönöm szépen, Sojdrová asszony. Julie Ward képviselő asszony, egy percre. Trump úr, Bolsonaro úr és Putyin ügynökei, akik a demokratikus folyamatokba beavatkoznak, a nemzetközi együttműködés, az obszéd államok támogatása sosem volt annyira fontos, mint napjaikban. Örülök annak, hogy a Kulturális és ö, Oktatási Bizottság javaslatai bekerültek a szövegbe, amelyről szavazunk. Például a parlament támogatja azt, hogy az új pénzügyi eszközt fel lehet használni a Creative Europe és Erasmus Plus programokra. Ez jelentősen erősíti a kulturális dimenziót az EU külügyi fellépése során, a kulturális diplomáciában és az emberek közötti kapcsolatok kiépítésében. Ez fontos valamennyiünk számára, erősítjük a bizalmat, a, és így erősítjük a békét és a demokratikus életet törékeny demokráciákban és ö, harmadik állami országokban. A kulturális tevékenység az, amely megadja az alapját annak, hogy újraépítsék a társadalmaikat. Köszönöm szépen Ward kolléganőnek. Szót adok Jordi Salah abszolút. Köszönöm szépen. Üdvözlendőnek tartjuk, hogy az új NDICL-ban számos eszköz sikerül egyszerűsíteni majd. Ez jelentősebb allokációval együtt járva nagyobb lehetőséget kínál a releváns fellépésben. Amit viszont szeretnék elmondani konkrétan, ez az új eszköz tényleg elősegíti az EU gazdasági és politikai érdekeit, vagy éppen ellenkezőleg mindenek előtt a nemzetközileg elismert elvek erősítésére szolgál a nemzetközi együttműködésben. Más Szóval az új NDICI egy olyan eszköz, amely például a fejlesztési támogatást a migrációs politikával hozza összefüggésbe, vagy a kereskedelmi érdekeket az EU részéről erősíti, vagy ténylegesen a klímaváltozás ellen és a szegénység ellen kívánjunk küzdeni ezzel, és a demokráciát kívánjuk erősíteni, vagy a konfliktusokat megelőzni. Biztosítani kell, hogy a prioritások, a szakpolitikák, a célok az új eszközök kapcsán a gyakorlatban a helyes célokat támogassák. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló Stanislav Polcsak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Én a szomszédsági és a fejlesztési politikát egy biztonságpolitikai eszköznek látom. Éppen ezért garantálnunk kell nem csak a külső, hanem a belső biztonságunkat is. Éppen ezért üdvözlöm a költségvetés erre szánt forrásait. És meg vagyok győződve róla, hogy ha ez az eszköz most összeolvad más eszközökkel, akkor hatékonyabb lesz. Remélem, hogy csökkenteni fogja az adminisztrációs költségeket, minden csütörtökön az emberi jogokról beszélünk, hogy milyen az emberi jogok helyzet a világ különféle országaiban, és úgy gondolom, hogyha a politikai feltételrendszere gondolunk, akkor nagyon fontos, hogy az értékeink álljanak ezek alapján. És így tudjuk a politikánkat javítani. Köszönöm szépen, Polcsák képviselő. Most pedig visszaadom a bizottságnak a szót, és szeretné felhívni a figyelmet. Még szeretnék valamit mondani. Itt kérdéseket is tettek fel önnek. És ez egy párbeszéd. A parlamenti együttműködésről szóltak, kérdeztek, a fe- feltételrendszerről kérdezték. Tehát, hogy például összefügg ez az, esz- ez az eszköz a migrációval. Szeretném megkérni, hogy reagáljon a feltett kérdésekre, és öné a szó, Mimica biztos. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselő, köszönöm szépen ezt a nagyon hasznos vitát. Szeretnék gratulálni az elszántságukhoz és a sikerükhöz, hogy első olvasatban ilyen jó időben ilyen sikeresek voltunk. A tárgyalásokat azonnal elkezdjük, ahogy a tanács kész. Az Európai Bizottságban teljes mértékben egyhangon meg vagyunk győződve róla, hogy a koherens, felelősebb eszköz létrehozása a céljaink egyik legfontosabb formája, és hozzájárul az Európai Unió globális stratégiájának sikeréhez. Hogy konszenzus van a 2030-as agenda tekintetében is. Remélem, hogy úgy érjük el legjobban a sikert, hogyha elérjük a megfelelő architektúrát, úgy, hogyha a különféle eszközöket megfelelő módon aláágyazzuk a helyi, regionális és különféle feltételpolitikák alapján, mint a demokrácia és az emberi jogok érvényesülése. Bármely módosító, amely aláássa, vagy lazítja a koherenciát az eszközök között, csak is azzal az eredménnyel járna, hogy tovább növelné az ellentmondásokat a politikai céljaink és a pénzügyi kapacitásaink között. Ebben az összefüggésben bizakodó vagyok, hogy egy ilyen önálló pénzügyi eszköz léte nem hangsúlyoz ki egy külön EU-s eszközszem. Nagyon fontos az, hogy meghaladjuk a árkokat a különféle politikai eszközök között. Nagyon fontos az, hogy a finanszírozási eszközeink teljesen összhangban legyenek. Szeretném arra is felhívni a figyelmüket, tisztelt képviselők, hogy ez az eszköz, amit a bizottság javasol, teljes mértékben összhangban van a fejlesztési prioritásainkkal. A fejlesztési elveinkkel, amely az európai konszenzusban benne van. Tehát az emberi jogok alapú megközelítés, a szegénység elleni harc, a demokratikus megközelítés, a partnerországok részéről. Mind, mind nagyon fontos feltételek, és azok is maradnak a végrehajtási politika során. Azt üzenem a tisztelt képviselőknek, akik aggályokat nyújtottak be, hogy katonai célokra jutnak a források. Szeretnék rámutatni, hogy az Európai Unió alapszerződéseiben az áll, hogy az európai költségvetés nem finanszírozhat katonai akciókat. Tehát nyilván nem fogunk katonai akciókat támogatni a politikánk alapján. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy eh, a bizottság által javasolt kiadási célok megfelelő egyensúlyban vannak a különféle politikák és földrajzi elhelyezkedések között. De nagyon fontos a rugalmasság, hogy ilyen tág palettán megfelelő egyensúlyt találjunk. Végezetül pedig szeretnék még egyszer egy emlékeztetni a nyílt párbeszédre önökkel, hogy megfelelő kiegyensúlyozott megoldást találjunk a parlament politikai iránymutatása alapján. Még egyszer köszönöm, és minnyáján Várjuk a holnapi szavazást. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mimica biztos úr. Most pedig átadom a szót az előadóknak. Négy előadónk van. Először is Pier Antonio Pancéri kolléga kap szót. Parancsoljon. Grazie, Presidente. Brevemente. Köszönöm szépen, és röviden. Globális vízió és a földrajz, illetve szektoriális célok megőrzése, ez az a válasz, amely mellett letettük a voksot. És ezt felelősséggel tettük, úgyhogy nem hiszem, hogy aggódnunk kellene az egységes eszköz miatt, nem kell félnünk a kihívásoktól. És mondjuk ki az igazságot. Mert hogy az elmúlt hónapok során Ugye nagyon sok vita fellángolt, voltak olyanok, akik a déli szomszédságot feláldozták volna a keleti szomszédság érdekében. Úgyhogy jó ez így, ahogy van. A második kérdés az irányítás. Nagyon fontos az, hogy úgy döntöttünk, hogy az Európai Parlament jobban ellenőrzése alatt tudja tartani a delegált jogi aktusok és egy struktúrált párbeszéden keresztül még a programozási döntéseket megelőzően az Európai Parlament így hatással lehet a programok kialakítására, és senki nem beszélt erről, pedig ez egy nagyon fontos átláthatósági szempont, és ténylegesen a parlament bele fog tudni szólni ezekbe a kérdésekbe. Harmadik kérdés szerintem nagyon erőltetett az az olvasat, amikor gyakorlatilag a bevándorlás leállítására szól ez az egész anyag. Én nem gondolom, szerintem itt a jelenlegi politika az, amely szűklátókörűvé tesz bennünket. És végül a bizottsághoz szeretnék szólni. Nagyon fontos lenne az, hogy ehhez a lépéshez a külpolitikában és a fejlesztési politikában is minőségi váltás, minőségi ugrásra van szükség. Így tudnánk a koherenciánkról tanúbizonyságot tenni, és ténylegesen vezető szerepet betölteni a világban. Köszönöm szépen! Köszönöm, Páncéri képviselő úr! A AFET részéről Christian Préda képviselő kapszó. Köszönöm szépen! Szeretnék világossá tenni, egy módosítást, amelyet a néppárt nevében terjesztettem be. Gyakorlatilag nem arról van szó, hogy szét szeretnénk bontani azt, amit az árny- a társjelentéstevőkkel együtt tettünk, nem. Mi javítani szeretnénk a szomszédságpolitikára vonatkozó részt, és sikerült is 24%-kal növekel, növelni a támogatottságát, hiszen ez egy fontos prioritás számunkra. Ezen kívül pedig a teljesítményorientált megoldásokban gondolkodunk, ez egy nagyon fontos gondolat a szomszédság politikánkban. Realizmussal kell megközelítünk a kérdéseket, úgy kell látnunk a dolgokat, ahogyan állnak, nyitva áll az ajtó, és bármikor meg lehet valósítani a különálló ö, szomszédságpolitikát. De hát tudjuk azt is, hogy a tanácsban a tagállamok nagyon megosztottak ezzel kapcsolatban, éppen ezért fontos lenne az, hogy a következő parlament számára az összes opciót nyitva tartsuk, és majd ők eldöntik. Akár tetszik ez nekünk, akár nem. Egyelőre ez az egész uh, szomszédságpolitika egy um, nagyon gyenge, gyenge lábokon álló óriás. Ráadásul a fejlesztéspolitikai, fejlesztéspolitikával foglalkozó kollégák megpróbáltak kifejezetten és csak is fejlesztéspolitikai szempontból megközelíteni ezt a kérdést. Ez nagyon szép és jó, de gyakorlatilag, minthogyha a, a szomszédságpolitikánkból kivették volna a földközi tenger déli medencéjének országait, és ami pedig a keletet illeti, hát nem lehet így megosztani ezt a politikát, nem lehet így tönkretenni ezt a politikát. Mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy a ők mindent megtettek annak érdekében, hogy a külügyünket, illetve a szomszédság politikánkat a saját szempontjaik szerint állítsák be, de itt egy holisztikus megoldásra van szükség. A szomszédok a legfontosabbak, nem mondhatjuk azt, hogy nem létezik ez a szempont, és nem lehet feláldozni Európa szomszédjait egy ilyen absztrakt értek érdekében, hogy minél több álmot dédelgessünk, amelynek egyébként semmi köze a valósághoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor a Fejlesztési Bizottság részéről Frank Engel kolléga kap szót parancsolja. Köszönöm szépen. Hát én azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nekem szóltak az előző szavak, de most megpróbálok úgy tenni, mintha ez nem így lett volna. A szélső baloldal mindig azzal vádol bennünket, hogy ez egy militarista, ilyen katonai célokat szolgáló eszköz, de hát ezek semmi köze a valósághoz. Ez egy fontos eszköz, és ezen keresztül végre az Afrika stratégiánkat meg, tudunk, meg tudjuk majd valósítani, amelyről ugye annyit beszéltünk minden-minden uh, csúcson, de aztán mégsem valósul meg, mert nincsen megfelelő finanszírozása a dolognak. Most végre ezt meg fogjuk tudni valósítani. Szüksége lesz arra is, hogy a lefedett területek a az együttműködési vagy fejlesztési politikai területek, illetve a szomszédságpolitikai területek között is együttműködést tudjunk kialakítani. Mi nem tudunk Európából Marokkóba, Mar- Marokko és Mauritánia, vagy Líbia és Csád kapcsolataira hatni. Nagyon fontos, hogy ezek az eszközök, illetve ezek az országok, amelyek a különböző politikák fennhatósága alá tartoznak, egymással is kommunikáljanak végre. Folytatni kell a partnerséget az AKC országokkal, ez szerintem tényleg nagyon fontos, azért is mondom ezt, mert jövőre a kotonui egyezmény megváltozik. Nem tudjuk még, hogy pontosan mi fog ezt felváltani, de az biztos, hogy az új eszköz ezeket a lehetőségeket is figyelembe veszi. Jó eszköz ez, Azért is mondom ezt, mert magába foglalja a szomszédságpolitikát is, és amikor holnap majd kilépünk ebből a teremből, akkor még mindig így legyen, nagyon jó lenne ez, mert hát itt egyfajta fétisként kezeljük a politikai realizmust, és ezért gyakorlatilag minden külpolitikai tevékenységünket koherens finanszírozással és ambiciózus finanszírozással kell alátámasztanunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Engel képviselő. A Fejlesztési Bizottság részéről Charles Görens úr. Köszönöm szépen. Szeretném újra kimondani, hogy a négy társjelentéstevő nagyon nyitottan, őszintén beszélt egymással, és a legfontosabb a végső kompromisszum, amit sikerült kialakítanunk. Az, hogy egymás szemére vett, vetjük azt, hogy a saját érdekeinket próbáltuk érvényre juttatni, az szerintem nem helyes. Én azt gondolom, hogy konstruktívan tudtunk együttműködni, és ez az, ami bennem megmarad a közös munkából. Másodszorban azt is hallhattam bizonyos emberektől, de ez csak olyanoktól származhat, aki nem igazán vagy nagyon felszínesen olvasta csak el a jelentést. Én viszont részt vettem a kidolgozásában, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos kirohanásoknak semmi valós alapja nincsen. Például, amikor a fejlesztési politikusokról beszélünk, 80 95%-a az eszközöknek a mm, fejlesztési politikára vonatkozna, hát ez ilyen formában igaz, úgyhogy senki nem mondja nekünk azt, hogy ez nem eléggé fejlesztés szempontú ez az anyag. Ugyanakkor a földrajzi szempontok ugyanazok, amelyek az elmúlt időszakban. A módszer változott, de a célok nem. Most fúzionáltuk az alapokat, és az Európai Bizottságon a sor, hogy ebből a lehető legtöbbet kihozza. És ráadásul sikerült még meg is erősítenünk a parlament előjogait. Amikor azt mondjuk, hogy többet lehetett volna tenni a fejlesztéspolitika terén, ezre a következőt tudom elmondani. Nem csak, hogy a maximumot megtettük, de én azt gondolom, hogy még annál többet is. Hogyha még többet akarunk a fejlesztésre szánni, az Európai Unió a külpolitikájának terén, akkor a tagállamokhoz kell fordulnunk, mert ők azok, akik azt mondták, hogy a GDP arányosan 0,7%-ot fejlesztéspolitikára fognak fordítani. Hogyha ők ténylegesen együttműködnek majd az Európai Bizottsággal, akkor azt láthatjuk majd, hogy akár 200 milliárd euró is juthat az európai fejlesztéspolitikának. Úgyhogy nem gondolom, hogy Brüsszelhez vagy Strasbourghoz kell ilyenkor fordulni, nem. Párizs, Róma, Varsó, Prága, Lisszabon, mindenhova el kell venni a fővárosokba, oda, ahol ezeket az ígéreteket nem tartják be. Ahhoz, hogy az Európai Unió ténylegesen fontos fejlesztési partner legyen, hát azt kell ehhez látni, hogy itt az Európai Unió nem csak az Európai Bizottságból áll, hanem a tagállamokból is. Tehát itt a valóságot nem rejthetjük véka alá. A munkánk lehetővé teszi azt, hogy a trilógusokon majd a tanácssal egyetértése jussunk. Hát a tanács még nem végezte el a rá váró munkát, és hát reméljük, hogy ezt minél hamarabb megteszi, és hogy az álláspontja nem lesz a miénktől különböző. Köszönöm. Köszönöm szépen, Görenc képviselő. A vitát lezárom, a szavazásra holnap kerül sor. Most tovább haladunk a napirenden, a következő napirendi pont pedig Salafranca Sánchez Neira és Fleckenstein képviselők véleménye az előcsatlakozási támogatási eszközről az IPA 3-ról. Először is a előadók kapnak szót, eh, Salafranca Sánchez Neira kap néppérző szót. Eh, kedves biztos, kedves eh, elnökasszony, hölgyeim és uraim, először is szeretnék köszönetet nyilvánítani Fleckenstein úrnak, mert nagyon jó együttműködés alakult ki közöttünk, és azt gondolom, hogy ez az együttműködés mindenképpen a pártok vagy frakciók közötti együttműködés szempontjából példaértékűnek tekinthető. Szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőknek is a munkáját, és önnek a következőket mondanám, kedves biztos úr. Egy aggályomat szeretném megosztani önnel, amelyet nem csak én magam, hanem bizonyos kollégák is megfogalmaztak a kontextussal kapcsolatban. Így gyakorlatilag a hármas előcsatlakozási támogatási eszköz nevével kapcsolatban, vagy címével kapcsolatban is aggájaink vannak, és hát reméljük, hogy ezeket az aggályokat majd el tudják oszlatni. Meg, mik ezek? Először is fontos lenne azt hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ennek az eszköznek a pénzügyi támogatása. Óriási pénzről van szó, amelynek célja a politikai reformok, közigazgatási intézményi, jogi reformok megvalósítása az előcsatlakozási országokban. Ezeknek az eszközöknek a célja az is többek között, hogy a strukturális reformokat, a közigazgatás reformját tudjuk megtámogatni olyan elvek mentén, amelyek az Európai Unió szívéhez közel állnak, a jogállamiság, az emberi jogok védelme, az alapjogok védelme, és végül pedig az Európai Unió saját politikái, a mezőgazdasági politika, a kutatás, az innováció, a fejlesztési programok, illetve a környezetvédelmi és a határokon átnyúló, illetve területi együttműködés. Vannak ennek az eszköznek nagyon érdekes különlegességei egyrészt például a kiegyensúlyozott elosztás, a közvetlen és közvetett elosztás elve, és az, hogy megpróbáljuk a vizibilitást növelni az Európai Unió részéről. Szeretném kiemelni azt is, hogy ahogyan a korábbi vita során is kiderült, az Európai Parlament előjogait szeretnénk erősíteni, hiszen itt a nemzetközi együttműködés, az európai szomszédság politika vannak, a, vannak terítéken, és szeretnénk a következő pénzügyi keret kapcsán figyelembe venni a bizottság részéről azt, hogy az Európai Parlament hogyan fogalmazott, milyen állásfoglalásokat fogalmazott meg az Európai Parlament a programozással kapcsolatban. És ugye az, a delegált jogi aktusokon keresztül az Európai Parlament tényleges stratégiai párbeszédben vehet majd részt a tanácsa és az Európai Bizottsággal együtt. Mindenki majd a saját intézményi szerepét játszva természetesen. Nagyon fontos még egy gondolat, sikerült egy kiegyensúlyozott formát kidolgoznunk, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság és a külügyi szolgálat megtehessék a saját munkájukat a pénzügyi eszközzel kapcsolatban, és én biztos vagyok benne, hogy a jogalkotási program keretein belül tudunk majd együttműködni annak érdekében, hogy ez az eszköz az előcsatlakozási országok jövője szempontjából fontossá váljon. Fleckenstein úrnak szeretném majd megadni a szót minél hamarabb, és reméljük, hogy a következő hetek során intézményközi tárgyalásokat tudunk majd együtt lefolytatni, hogy minél hamarabb el lehessen fogadtatni ezt az igen fontos eszközt, az előcsatlakozási eszközt. Köszönöm szépen, most Fleckenstein előadó kap Elnök asszony, kedves kollégák! Először is Szala Franka úrnak köszönöm a baráti szavakat. Mindenben igaza van, amit rólam mondott, de egy az egyben vissza is adnám ezt. Ez egy nagyon jó együttműködés volt, és hát az eredmény is rendjén való. Ez egy olyan eszköz, amely 15 milliárddal nem valamiféle szomszédságnak szolgál, hanem jövőbeli tagállamokról beszélünk. Olyanok, akik az EU tagjai lesznek, az említett hat balkáni országról, nyugat-balkáni országról van szó. Az elmúlt Hétvégén volt a 20. évfordulója a NATO bevetésnek, amit a Milosevic rezsim ellen alkalmaztunk, és ez felidézett jó néhány dolgot. A legfontosabb célja az EU bővítési politikájának a Nyugat-Balkánon is, amelyet a háború megviselt, az kell, hogy legyen, hogy megbékélésre és békére törekszünk ezekkel az összegekkel ezt a célt szolgáljuk. A jó szomszéd barátsági kapcsolatok, az együttműködés, a hálózatok kiépítése az országok között, a különböző etnikai csoportok között, és ezt külön hangsúlyozzuk a jelentésben. Az Európai Unió a legnagyobb finanszírozója, donora ennek a régiónak, de ennek ellenére egy meglepően magas száma az ott élő emberek ezt nem tudja. De az emberekben ott tudatosítani kell, ki a legfontosabb támogatójuk, tehát hangosabban, egyértelműbben kell viselkednünk, hogy lássanak bennünket Oroszország, Kína, Törökország, Arab országok, tehát mások, már régóta jelen vannak a befektetéseikkel. De ezek a befektetések nem értek el olyan fenntartható és jövőben mutató célokat, mint a mieink. Éppen ezért azt mondom, hogy a jó munkánk mellett hírverést is kell csapnunk. A statisztikák azt mondják, hogy a csatlakozó országokban, csatlakozó országban nőnek a gazdaságok, de a reál viszonyok között nem igen látjuk, hogy az életük javulna. A növekedés gyakorlatilag nem hoz létre új munkahelyeket, és oda-haza a perspektíva hiányzik. Számosan a Nyugat-Balkánon még mindig nem láttak más utat, mint sem a migrációt. Éppen ezért számunkra rendkívül fontos volt, hogy ez az eszköz ne csak a központokban, a kormányokban teremtsen segítséget, hanem vidéken is. Ne csak a fővárost érintse, hanem a vidéket is. És ne játszon szerepet az, hogy ki é van éppen hatalmon, kinek van többsége. Az emberek életszínvonalát kell javítani demokráciának és jólétnek együtt kell járnia. Intézményeket kell kialakítani, demokráciát, jogállamiságot, ezek a legfontosabb prioritások ezen eszközök keretében is. A jogállamiság biztosítása nem ajándék Tusk úrnak, Juncker úrnak, vagy Hán úrnak, biztos úrnak. Itt mikroszinten kell ezeket átültetni egy gyakorlatba, de a maga legmagasabb szinten ugyanezt kell tennünk, és ez egy állami kötelezettség és egy állampolgári kötelezettség is egyben. Ha nem biztosítjuk a jogállamiságot, akkor az EU jogot sem lehet átültetni a gyakorlatba. Az EU viszont veszít a, a szava hihetőségéből, hogyha ezeket az értékeket megköveteli a tagjelölt államoktól, de közben saját tagállamaik még nem tartják be ezeket. Éppen ezért azt mondom, legyünk jó példakép, és ragadjunk meg minden alkalmat arra, hogy kétség esetén emellett szállhassunk síkra. Kedves kollégák, jó jelentést sikerült kialakítani. Köszönöm a társelőadónak, az árnyékelőadóknak. Meggyőződésem, hogy holnap a következő lépést nagy többséggel tudjuk megtenni a Nyugat-Balkánon élő barátaink érdekében is. Köszönöm szépen, Fleckenstein kolléga. Most pedig átadom a bizottság képviseletében Hán biztosnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, Mindenek előtt gratulálni szeretnék, mindenek előtt az előadóknak a kiváló munkáért. Nagy örömömre szolgál, hogyha megnézem a tanács és a parlament pozícióját, akkor nagyon sok a konvergencia. Az előcsatlakozási támogatási eszközről szóló új javaslat 14,5 milliárd eurót szán a biztonság, demokrácia és a prosperitás számára. Partnereink ebből a forrásból javítják a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a gazdaság, az oktatás helyzetét azzal, hogy bevezetik a magas európai normákat, többek között a környezetvédelem területén is. Ezekben az országokban az üzleti élet is profitál ezekből az eszközökből, ugyanúgy, mint az Európai Unión belül. Nagyon fontos az, hogy tematikus prioritásaink legyenek, és ne ország szerinti kihelyezések. Nagyon fontos lesz egyensúlyt elérni az előrejelezhetőség között, hogy megfelelő módon megtervezzék a költségvetésüket a tagállamok és a teljesítmény között. Tehát azokat a partnereket szeretnénk támogatni, amelyek kötelezettséget vállalnak, és ezeket a kötelezettségeket pedig be is tartják. Nagyon fontos az Európai Parlamenttel történő korrekt partnerség. Nagyon lényeges szempont lesz a trilógusban ez a szempont, amelyel lehető leggyorsabban elkezdjük. Fontos a bizottság és az Európai Külszolgálat közötti koherencia nagyon fontos, a külpolitika és a bővítéspolitika közötti szoros összehangolás. A jelen intézményi keretben a bővítés általában arról szól, hogy a belső politikánkat exportáljuk. Tehát mondjuk egy horizontális csoportot javasolunk, akkor azt javasoljuk, amit már itt létrehoztunk az aki különféle fejezeteiben. Végezetül pedig azt javasolta, hogy a kereszt referenciákat távolítsuk el. Az egyik olyan elv, amely egyszerűsíti a több éves pénzügyi kereket, az úgynevezett egységes szabálykönyv. Azért, mert áramvonalasítja az eljárásokat a bizottságon belül, koherenciát hoz létre a többi intézménnyel kapcsolatban, és csökkenti a fellépésünk adminisztrációs költségeit és terheit. Ezt nem szeretnénk aláásni, ahogy a DIKI és az IPA követi a politikánkat, ugyanazokat a szabályokat szeretnénk alkalmazni. Köszönöm szépen a kiváló jelentésüket. Köszönöm szépen. Most a INTA szakbizottság kap szót. Dávid Borelli. Nincs itt. Tehát akkor áttérünk rögtön a Költségvetési Bizottság képviselőjére, Ivana Maletic asszonyra. Ő itt van. Edustaja Maletic. Maletic képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony Hán biztos úr. Biztos úr ön azt mondta a beszédében, hogy hol különösen fontos az IPA. Persze vannak új kihívások is, itt vannak a tagállamok és tagjelölt országok, az energiahatékonyság, migráció, klímaváltozás, ebben érdekeltek a tagállamok, és ezt megfelelően finanszírozni kell, hiszen az új kihívások itt vannak a küszöbünkön, és a stratégiai tervezés ezért nagyon fontos. Amit ne, amivel nem értek egyet teljesen, az a pénzek elosztása a tematikai prioritások szerint, és nem a, az államok szerint. Szerintem nagyon fontos, hogy legyenek indikatív borítékok a jelöltek számára, vagy potenciális jelöltek számára, amikor felhasználják az IPA alapokat, ugyanis, hogyha nincs elég javasolt projekt, és nincs elég kapacitás a fogadásra, akkor erősíteni kell a technikai segítségnyújtást az adminisztratív szinten is, és a delegációkat is meg kell erősítenünk, hogy ezek az országok ténylegesen élni tudjanak a lehetőségeikkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Maletic képviselőasszony. Most uh, a Regi Szakbizottság nevében Joachim Celler kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr. Az Európai Unió csatlakozási politikája az egyik legsikeresebb politika. Nagyon sok ország, nagyon sok polgár jutott így be az Európai Unióba. Az, hogy folytassuk a bővítési folyamatot, ahhoz szükséges az előcsatlakozási támogatási eszköz. Azonban a bővítési folyamat nagyon lassan zajlik, ezekben az országokban, Törökországban pedig visszaesés van a török kormányzatnak köszönhetően. Azonban a Nyugat-Balkán országai rá vannak utalva az Európai Unió segítségére, hogy lentről építkezzenek. A makroregionális, regionális és a határokon átnyúló együttműködés nagyon lényeges. A tagállamok, a jelölt országok között, a helyi kapcsolatok kialakításában. Ezek a kapcsolatok még fejlesztendők, és Fleckenstein úr uralt is erre. A kohéziós politika sok új lehetőséget kínál fel az együttműködésre, tehát például az Európai Szomszédsági Eszköz is ide tartozik. Remélem, hogy alkalmazunk ezeket. Köszönöm szépen, Celler kolléga. Akkor a LIBE szakbizottság nevében Bugdil Valéró kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Amikor vártuk az új előcsatlakozási támogatási eszközt, akkor igazából három jelölt ország volt, azonban a számuk nőtt. És remélem, hogy az IPA elégséges lesz és remélem, hogy mást is finanszíroznak belőle, mint járőrhajókat és páncélöklöket, mint Törökország esetében. A biztos úr is azt mondta, hogy nem katonai célokat szolgálnak az Európai Unió eszközei. Reméljük, hogy ebben az esetben is így lesz. Tehát nagyon fontos az, hogy olyan országok, mint például Törökország erős ellenőrzés alatt legyenek, hiszen állandó konfliktusban vannak a szomszédaikkal. Nagyon lényeges a demokrácia erősítése, a jogállamiság erősítése és a közigazgatás elő erősítése. Az emberi jogok betartása, a férfiak és nők közötti egyenlőség, a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása mind-mind feltétel. És a tagjelölt államoknak osztani kell az Európai Unió értékeit, és meg kell engednie azon szervezetek munkáját, amelyek az emberi jogokért dolgoznak. Üdvözöljük az eszközt, de erősebb ellenőrzést kérünk. Köszönöm szépen, Valéro képviselőasszony. Akkor most áttérünk a frakciók felszólalóira. Az első felszólaló a néppárt nevében Préda képviselő. Köszönöm szépen. Lezárva a vitát, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök annak, hogy az ipet, me, hogy az IPA megúszta, és nem súlykolták bele ebbe a bizonyos nagy egységes anyagba. Persze Páncéri úr mindent megtett annak érdekében, hogy ez így legyen, de most már szerencsére ő nincs itt. De Ignácio Salafranca és Fleckenstein úr remek munkát végeztek vele ellentétben. A hosszú távú fenntarthatóság, a nyugat-balkáni befektetések területén nagyon fontos az, hogy a finanszírozások a kulcsfontosságú szektorokban mutatkozzanak meg, és ezért én alapvetően támogatom ezt a jelentést a pénzügyi támogatások és a kondicionalitás tekintetében is és nagyon fontos az, hogy megosszuk a felelősségeket, így az érintett országok is jobban odafigyelnek majd mindenre, és ugye két mód, kétfajta módosítást is beterjesztettem, arra vonatkozólag, hogy a gyermekeket kivegyék az intézményi kezelésből. Köszönöm. Köszönöm szépen, Préda képviselő. Akkor az S&D frakció nevében Tonino Picula képviselő kap szót. Hvala. Financiranje iz IPA treba predstavljati dugo... A finanszírozás az ipa keresztül, ez egy hosszú távú befektetés a Nyugat-Balkánon. Azonban ez a jövő egyre bizonytalanabbá válik az EU-n belüli politikai klíma miatt, a belső konfliktusok miatt, és hát a választások továbbiakra is ilyen körülmények között számíthatunk. Ezek a kihívások, amelyek Nyugat-Balkáról érkeznek, esélyt kínálnak, hogy a kritériumokat egyértelműen megfogalmazzuk. Vegyük például Montenegrót, meg lehetősen előre haladott tárgyalásokat folytatnak Albánia is tárgyal, IPA, egy külön eszköz kell, hogy legyen erőteljesebb finanszírozással, hogy, hogy a kondicionalistást erősítsük, például az alapvető jogok és az emberi jogok kérdésében. A kapacitás kialakat is, is rendkívül fontos, és a legjobb gyakorlatokat kívánjuk elősegíteni a tagjelölt országok között. Ennek feltétele a jó szomszédsági kapcsolat, és hát ez erősít is ezt. De úgy gondolom, hogy támogatni le, tudjuk ezt a szöveget ilyen szempontból. Köszönöm szépen, Picula képviselő, az ECR névében Demes Máker képviselő. Vaak hebben wij de commissie hier al... Köszönöm szépen. Gyakran felszólítottuk az Európai Bizottságot, hogy tegyenek valamit, például a Törökország támogatása esetében az euróink bizony nem erősítették a török demokráciát, éppen ellenkezőleg az, hogy most a harmadik felzárkóztatási program fut már, és egy köztes értékélés is megszületik megfelelő kondicionalitásokkal, például a teljesítmények kapcsán. Ez nem fogja befolyásolni Erdogán autokrata rezsimjét. Az egyetlen, amit ebből tanulhatunk véleményem szerint az az, hogy ne koncentráljunk az EU bővítésére, hanem az elmélyítésre és a jó szomszédsági kapcsolatok erősítésére. Hogyha a felzárkóztatási projektet veszünk igénybe, ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet. Szerintünk az IPA prioritásokat kell erősíteni, a jogállamiságot, az alapjogokat és a jó kormányzást. Ez vonatkozik a külső finanszírozás struktúrájára is. Köszönöm szépen, Demes Macker képviselő. Az ALDE nevében Ilhán Kücsük képviselő kap Parancsoljon. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az IPA volt a legfontosabb támogatási eszköz a tagjelöltek számára. Ez vonatkozott a nyugat-balkáni országokra és Törökországra elsősorban. A jelenlegi IPA 2 az ország alapú stratégiai dokumentumok alapján került felhasználásra egy 7 éves időszakon belül. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy létrehozzák az IPA 3-at a következő szakaszra. Hiszen az IPA egy nagyon sikeres és hatékony eszköznek bizonyult, amikor az Európai Unió és a tagjelöltek közötti koherencia előmozításáról volt szó. Éppen ezért az IPA 3-nak az alapjogokra és a migrációra kell vonatkoznia. Figyelembe kell venni a szociális gazdasági fejlesztést, a jó szomszédi kapcsolatokat. Nagyon fontos, hogy az IPA 3 létrehozását ne csak a nyugat-balkáni stratégiai prioritások